segítséget kell nyújtani a demokratikus átalakulásban, különös tekintettel a biztonsági és igazságügyi ágazatban. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr, megköszönöm a részvételét. Kollégáinknak, kollégáimnak szeretném elmondani, hogy hat állásfoglalás tervezet érkezett. Ezzel lezárom a vitát. Következik a szavazás. nyelven folytatom. Úgyhogy kérem, vegyék fel a fülhallgatójukat. Na pořadu jednání je hlasování o sedmi návrzích usnesení o situaci v oblasti lidských práv Iránu. Az emberi jogok helyzetéről Iránban hét állásfoglalás tervezet érkezett. Különös tekintettel Szátár Behesti blogszerző halálára. Hét frakció nyújtotta be ezeket a tervezeteket. Úgy látom, hogy ezzel kapcsolatban nincsen semmiféle észrevétel, úgyhogy térjünk is rá rögtön a szavazásra. 13-as rész, megnyitom a szavazást. Gyakui. 13-as bekezdés mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Kdo je pro? 14-es mellette Részenkénti szavazás első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt ellenőrizzük. Tehát gépi szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. De Kaiser asszony, tessék. Oui, monsieur le président. Euh... Igen, elnök úr. Itt gyakorlatilag egy technikai jellegű módosításról van szó, ugyanis volt a szövegtervezetben egy hiba. Jafar Panahi nem nincs börtönben, Nazrin Sutudi ugyanakkor a munkája miatt került börtönbe, azért, mert pellengére állította újra és újra az iráni visszás emberi jogi helyzetet. Most éjség sztrájkot folytatnak, miután a családjának a látogatás jogát megtagadták. Fellebbezett ez ellen a szabadságvesztés ellen, a hat éves szabadságvesztés ellen, amit kiszabtak rá, és a utazási tilalom ellen. Tedy o tomto bodu odůvodnění L. Kdo je pro? Köszönöm, ki van mellette? ellene tartózkodók elfogadtuk. A nyní hlasujeme o celém společném návrhu usnesení, kde je pro. Most a teljes állásfoglalás tervezetről szavazunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Nézzük a következő napi rendi pontunkat, illetve hát a szavazási pontunkat. Hatállásfoglalás tervezetről kell szavaznunk a Burmában kialakult helyzet, különös tekintettel az Arakán államban folytatódó erőszak a téma. Nézzük a közös állásfoglalás tervezetet, amelyet hat frakció nyújtott be, nincs módosító. Szavazzunk tehát erről mellette ki van, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hölgyeim és Uraim! Most hat másik állásfoglalás tervezet következik. A migránsok helyzete Líbiában a téma. Szavazzunk. Ezen állásfoglalás tervezetről név szerinti szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Dámy a pánové, eh, toto je konec hlasování. Záp... Hölgyeim és uraim, ezzel a szavazás végére értünk. A mai ülés jegyzőkönyvét a következő plenáris ülésszak elején lehet majd észrevételezni, hogy ezzel kapcsolatban nincsen semmilyen észrevétel, akkor a címzetteknek azonnali jelleggel